señor presidente. Az elnök. Bueno, amigas y amigos, döntése a jobb jogalkotás érdekében, a jogalkotás minőségének javításáról. Meg is adom a szót a jelentéstevő asszonynak. Parancsoljon 6 percet tudok adni. négyet az első hozzászóláshoz, és két percet majd a vita végén. Ha most szeretne 6 percet kapni, akkor ez is rendben van. Általában négy percet adunk az elején, és kettőt a vita végén. Parancsoljon. Panie Przewodniczący! Zgodnie z zasadą pomocniczości tworzymy wspólnotowe prawo tam, gdzie... A szubszidiaritás elvével ott hozzuk létre az európai jogot, ahol erre szükség van. Ennek világosnak kell lenni, átláthatónak és érthetőnek. A gyakorlatban azonban mindez nem ilyen egyszerű az európai jogot gyakran illetik a zavaros kifejezéssel. Túlságosan tágteret kapnak az értelmezések. A Lisszaboni szerződés értelmében az Európai Bizottságnak joga van megbüntetni a tagállamokat a hiányos megvalósítás esetében. Éppen ezért nagyon örülünk a Smart Regulation elvének eh, bevezetése miatt, amelyet Barroso úr már múlt évben bevezetett. A bizottságot meg szeretném kérdezni arról, hogy itt eh, konkrétan eh, mi történik, illetve a bizottság mit tervez a jogi értelmében tenni, és reméljük, hogy ez nem pusztán technikai jellegű szólam. Azt gondolom, hogy azt kell megvizsgálnunk, hogy mi történik a jog gyakorlatba ültetése után, illetve miből adódnak a késlekedő megvalósítások. Hogyha az Európai Unió jogalkotása nincs hatása a gazdaságra, a szociális ügyekre, akkor nincs értelme a munkánknak. Megnéz, meg szeretném a bizottságot kérdezni, hogy az ex post értékelés és az eddig alkalmazott mechanizmusok között mi a különbség. Minden új jogi aktust értékelni kell, és az Európai Parlament felhívta a figyelmet arra, hogy az Európai Bizottságnak minden esetben utólagos értékelést eh, kell készítenie. Mindezt én két szempontból eh, viz, vizsgáltam. Egyrészt tartalmi szempontból, miszerint mely következményeket kell a bizottságnak értékelnie, és kérem a bizottságot arra, hogy a kezdeményezések társadalmi hatásait értékelje. Nagyon fontosak a válaszok, arra, hogy a különböző eh, munkaerőpiaci ágazatokban, a munkaerőpiacra hogyan tudunk hatással lenni a gazdaság és pénzügyi válság idején. És azt gondolom, hogy ez eddig nem került eh, eléggé érvényre. A függetlenség nagyon fontos a utólagos értékelésnél, és ez a jobb jogalkotáshoz kapcsolódik. Ebben az összefüggésben szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy teljes mértékű függetlenséget kell biztosítani, és ugyanez vonatkozik a szükséges források esetében. A tolmácsok jelezték, hogy ön túlságosan, gyorsan beszél, ezért nem tudják önt követni. Um w sprawozdaniu zwracam uwagę na konieczność zapewnienia pełnej niezależności oraz Szeretném felhívni a figyelmet, tehát a teljes mértékű függetlenség biztosítására, és szeretném emlékeztetni önöket arra, hogy a parlament felszólította mindenre a bizottságot. A tanács külső szakértőket alkalmaz a az utólagos értékelésnél és a következmények felmérésénél, hiszen az ő függetlenségüket a parlament nem tudja felmérni. Nagyon fontos az administratív terhek csökkentése. Az Európai Unió túlságosan gyakran kapcsolódik a szükségtelen adminisztrációhoz. Fontos ezeket a terheket csökkenteni, mégpedig 30 kal én hallok olyan jelzéseket, hogy bizonyos esetekben a vállalkozások tehermentesítése ahhoz vezet, hogy a standardokat csökkentik. Például a munka biztonsági előírások területén. Nagyon fontos, hogy a bizottság ügyeljen arra, hogy az administratív terhet csökkentése ne, ne vonza magával a standardok csökkentését. Stajber úr vezetésével létrejött egy munkacsoport, és én ennek a munkacsoportnak a munkáját rendkívül pozitívan értékelem. Megelégedéssel konstatáltam azt, hogy 2013-ig hosszabbították meg a munkacsoport mandátumát. Hogyan látja a bizottság az adminisztratív terhek csökkentések a Lisszaboni szerződés hatályba lépésével? A nemzeti parlamentekkel fenntartott kapcsolatok elmélyítése is nagyon fontos, illetve a polgári kezdeményezések területe. Nagyon fontos, hogy mindez ne csak a szubszidiaritás elvének ellenőrzésére, hanem az európai jog gyakorlatba ültetésének ellenőrzésére is összpontosuljék. Azt gondolom, hogy több millió polgár várja az Európai Parlament állásfoglalását. Tudom, hogy a bizottság is intenzíven dolgozik, és még ebben az évben kerül sor az első olvasatra. Várom a vitát. Köszönöm. Tina Palabra. Köszönjük Geringer asszonynak. Sefkovics biztos úrnak, alelnök úrnak adom meg a szót, aki az Európai Bizottság nevében fog reagálni. Parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani Göringer Dodenberg asszonynak kiváló jelentést készített. Ahogy azt majd hallja, legnagyobb részben az Európai Bizottság egyetért az ön által leírtakkal. Az Európai Parlament számára fontos a jogalkotás minőségének javítása, számunkra szintúgy ez az előrelépés útja. Kedden az Európai Bizottság 59 javaslattervezetet vont vissza, amelyeket nem fogunk tovább követni, mert valamiért eredeti célukat vesztették, e, és most már nem érdemes ezekkel foglalkozni. Ezt egyébként a keret megállapodás értelmében tettük. Szeretném aztról is tájékoztatni önöket, hogy a minőség, az intelligens jogalkotás reformokról szóló nyilatkozatot és a jogalkotás minőségéről szóló éves elemzést nem sokára kiadja. Ezen dokumentumokban foglalkozunk majd a szubszidiaritás kérdésével, Geringer de Odenberg asszony jelentésében felvetett eh, témákra is részletesen kitérünk, ezért, hogyha megengedik, akkor egy-két dolgot ragadnék csak ki az elhangzottakból. A pénzügyi válság is jól bizonyította, hogy szükséges és pozitív a piac szabályozás, ezzel biztosíthatjuk mindenki jólétét Európában. Ugyanakkor teljes mértékben egyetértek Göringer de Odenberg asszonyjal, hogy körültekintően kell eljárnunk a jogalkotás során, nem szeretnénk túlzott terhet róni a vállalkozásokra, főként a KKV-kra, administratív terheik már így is súlyosak a meglévő szabályozások miatt. Ezért tehát mindent megteszünk annak érdekében, hogy a négy fő területen, amely eh, a minőségi jogalkotáshoz kapcsolódik, jobb munkát végezhessünk, a hatástanulmányok minőségét javítani kívánjuk, egyszerűsíteni tervezzük a már meglévő szabályokat, jogszabályokat, az administratív terheket tovább kívánjuk csökkenteni a vállalkozók számára, illetve elkerülni eh, tartjuk kívánatosnak a további alkotásra olyan területeken, ahol már most is kielégítő a helyzet. Ha megengedik, tehát akkor két dologra koncentrálnék a fennmaradó időben. Az először is a parlamentnek beszámolásra tartozó független testületről hagy szóljak. A bizottságon belül a hatástanulmányokkal elégedettek vagyunk, az Európai Bizottság pedig az Európai Parlamentnek tartozik beszámolással, hiszen önök jogszabályalkotóként eh, az utolsó kontrollt végzik a jogszabályok minőségével kapcsolatban. Az Európai Bizottság és a Parlament rendszeresen konzultál, eh, vált leveleket eh, elnökei által az Európai Parlament házszabályának, eljárási szabályzatának változásával, a jogszabályok átdolgozásának módszere, eljárás rendje is változott, ezért a meglévő jogszabályok módosítására vonatkozóan a régi szabályok értelmüket vesztették. Természetesen más területen egyetértünk, hiszen közös célunk az, hogy hatékonyan, intelligensen hozzunk új jogszabályokat, ez mindenki érdeke Európában. Köszönjük, biztos úr, mondja az elnök. Most pedig Tadeusz Swiftkának adom meg a szót, aki a külügyi bizottság nevében fog hozzászólni, parancsoljon. Przede wszystkim... elnök Gratulálok a kollégámnak, honfitársamnak az elvégzett munkához. Nagyon jó volt az együttműködés a jelentés megírása során. Örülök annak is, hogy az én véleményemet figyelembe vette a bizottság sok év alatt rájött az Unió arra, hogy nagyon jól működhet az európai jogalkotás, hogyha egyszerűsítjük azt. 27 tagállam, 27 jogalkotását figyelembe kell venni az új európai szabályok kialakításakor, de nem szabad ezt a túlzott sokféleséget beépíteni az EU jogalkotásba. Olyan jogalkotásra van szükség, amely megkönnyíti a polgárok életét, és érthetőek a szövegek bárki számára. Ugyanakkor a jogalkotás minőségét persze nem szabad emiatt csökkenteni, sőt, tehát ezáltal javul a jogalkotás minősége, ha olvasható, érthető szövegek születnek. A Lisszaboni szerződés nagyon sok újdonságot tartalmaz a jogalkotásra vonatkozóan is. A parlament kompetenciái kibővültek, polgári kezdeményezés is lehetséges, a kis és középméretű vállalkozások terhének csökkentése fő prioritás. Tehát mind a jogalkotás minőségét, mind a mennyiségét javítani, illetve csökkenteni kell. A nemzeti parlamenteknek is óriási szerep jut ebben, és hát végül is a parlamentek, a jogalkotó szervezetek, ezért érdemes egy kicsit ránézni a parlamentek körmére, a milyenkre is, ha úgy tetszik. Egyetértek a szerzővel abban, hogy ahogyan a bizottság szerepét értékeli, az Európai Bizottság szerepét. A bizottsági kezdeményező szövegek is nagyon fontos szerepet játszanak. A végrehajtás során gyakran kiderül, hogy az eredeti szöveggel volt a baj, és gyakran a tagállamok nehéz feladat elé állnak, amikor nem értik a szöveget. Köszönjük szépen! Most az egyes frakciók felszólalói következnek. Két percben először a néppárt nevében Baldassare úr. Köszönöm szépen, elnök úr! Geringer asszony jelentése alapvető kérdéssel foglalkozik. Az európai jogalkotási harmonizációval egyszerűbb, referenciaértékű jogalkotásra van szükség, amely érthető a polgárok számára. Egyetértek teljesen azzal, amit a jelentésben célként megfogalmaz a szerző. Különösen a szubszidiaritás elvének kiterjedtebb alkalmazásával és a hatásvizsgálatok minőségének javításával, a terhek csökkentésének szándékával. Alá szeretném húzni, hogy a jogi bizottság aktívan részt vett a szöveg megalkotásában, az Európai Bizottsággal is együttműködtünk külön is. Garanciákat kérünk a bizottságtól arra vonatkozóan, hogy az itt foglaltak, itt, ebben a szövegben foglaltak átkerülnek a bizottsági jogalkotási javaslatokba, hitelesebbé válnak így azok, és érthetővé. Elengedhetetlen, hogy csökkentsük, mégpedig jelentősen csökkentsük az administratív terheket, amelyek a jogalkotás alkalmazásából adódnak. 1,4%-a a GDP-nek megtakarítható lenne hatékonyabb jogalkotással, illetve a közigazgatási terhek csökkentésével. Nem elég hatékonyak a tagállami végrehajtó szervezetek, közigazgatási hivatalok. Például több mint 400 esetben volt szükség jogszabályok értelmezésére, európai jogszabályok hosszas értelmezésére a tagállamokban. Ugyanakkor az EU több befolyást szeretne a jogszabályok végrehajtása tekintetében, és ehhez és jobb jogalkotáshoz, jogalkotáshoz eleve szükséges lenne a tagállami parlamentek szorosabb együttműködése. Nem csak a szubszidiaritás fontos, az ő szerepük fontos, hanem az is, hogy együttműködve polgárokhoz közelebb álló szövegeket alkossanak. Köszönjük szépen, Baldassar úr. Most a szocialisták és demokraták nevében Régner asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Jelentéstevünk Lidia Göringer asszony egy nagyon ambiciózus jelentést készített. Hogyha mindenki tartja magát ezekhez a szabályokhoz, akkor az nagyon jó. Itt az európai eh, hihetéségről van szó. A nagyobb átláthatóság, koherencia és a hatékonyság fontos, hogy megvalósuljon az európai jog tekintetében. Két eleme a jelentésnek rendkívül fontos. Egyrészt a jog egyszerűsítése, a jobb jogalkotás nem vezethet ahhoz, hogy az európai standardok csökkenjenek. Éppen ezért a jobb jogalkotásnak kapcsolódnia kell egy másik kedvezény, kezdeményezéshez, a úgynevezett smart, vagy, illetve better regulationhez. Minden jogalkotási kezdeményezésnek jelentenie kell azt is, hogy megfelelő konzultáció előzi meg mindez, különösen amikor foglalkoztatásügyi, szociális kérdésekről van szó. A következmények felmérésének kitűnő rendszere nagyon fontos, hogy megvalósuljon. Köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik a jelentésben együttműködtek. Egy olyan rendszerre van szükségünk, amely biztosítja az átláthatóságot, illetve a megvalósított intézkedések átláthatóság. Rossz tapasztalataink voltak a múltban, itt a szolgáltatási irányelvre gondolok, illetve a következmények nem megfelelő felmérésére a bizottság részéről. A Lisszaboni szerződés egy horizontális szociális záradékot irányoz elő. Itt nagyon fontos, hogy a következmények felmérésénél különösen ügyeljünk arra, hogy a szociális partnerekkel megfelelő konzultáció valósuljon meg a szociális és foglalkoztatásügyi hatásokat illetően. Köszönöm szépen, kedves kolléganő, most a liberálisok képviseletében Time képviselőnek adom meg a szót két percben. Elnök úr, köszönöm szépen. A jobb jogalkotás alatt mit is értünk? Egyszerűbb, átláthatóbb és érthetőbb törvényeket szeretnénk az európai polgárok számára. Itt nagyon fontos a szubszidiaritás és arányosság elvének betartása. Mi mindezt európai szinten szeretnénk szabályozni, illetve azt, ami nem került szabályozásra és nem lehet szabályozni nemzeti, illetve önkormányzati szinten. A jogjogalkotás szerves alkotó része Többek között az is, hogy megvizsgáljuk, milyen hatásaik vannak a tervezett eh, előírásoknak. Csak így tudjuk minimálisra csökkenteni az esetleges negatív következményeket. Éppen ezért a bizottság a következmények felmérését tüzetesen kell, hogy előkészítse. Nagyon fontos, hogy az Európai eh, Parlament eh, nyomására létrejöjjön egy független tanács, amely foglalkozik a következmények felmérésével. Ennek a grémiumnak fontos, hogy beszámolási kötelezettsége legyen a parlament felé. A polgárok számára az előírások betartása anyagi terhekkel is e, együtt jár, és hogyha ezek a terhek túl magasak, akkor a, a politika, amelynek hátterében áll, és megkérdőjeleződik. Nagyon fontos 2010 2-ig 25%-kal csökkenteni az administratív terheket. Európai szinten kell e, ezt a célt elérnünk, és ennek jó esélyei vannak. Egy harmada, néhányan azt mondják, hogy két harmada az Európai Uniós előírásokból adódó terheknek a tagországi döntéseknek köszönhető, akik e, túlságosan e, sok administratív terhet rónak az érintettekre az EU-s Eh, előírások eh, megvalósítását illetően. Tehát a közösségi eh, jog megvalósulását aktív módon kell ellenőrizni, és a nemzeti parlamenteknek is eleget kell tenniük a Lisszaboni szerződés értelmében kötelezettségeiknek. Köszönöm szépen, kolléganő, a zöldek képviseletében egy percben adom meg a szót Lichtenberger asszonynak parancsoljon. Köszönöm szépen, biztos úr, kedves kollégák! hogyha 27 különböző jogrendszer találkozik és közösen akar fellépni, akkor előre látható az, hogy nehézségek adódnak majd. Éppen ezért az európai jogalkotás nagyon sok kritika illette, és ezekre reagálni kell. Nagyon fontos, hogy a hatástanulmányokat előtérbe helyezzük, mégpedig a független hatástanulmányokat, ezek olyan tanulmányok kell, hogy legyenek, amelyek nem pusztán a lobby csoportok, az ipar és a gazdaság szerep, szerepeit, illetve érdekeit érvényesítik. Nagyon fontos a nemzetállamokban az európai jog megvalósulása, itt jelentős nehézségek vannak, vagy a megvalósításból, illetve a nem megvalósításból adódóan. Éppen ezért a megvalósítás szakaszában új javításokat, módosításokat kell kidolgoznunk, és a polgárok ügyeit hatékony, átlátható és világos módon kell tükröztetni. A polgári panaszok igenis innovatív erővel bírnak az európai jogszabályok számára. Köszönöm szépen! Most az ECR képviseletében Karim képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék az előadónak köszönetet mondani. Kiváló jelentést készített. A jogalkotás minőségének javítása kulcsfontosságú az unió jövője szempontjából, a polgárok szempontjából. A jogalkotás, amit itt a házfalai között végzünk, gyakran negatív előjelle jelenik meg, ellenkező hatást érünk el, mert óriási administratív terhet ró az unió gazdaságára, főként a kis és középvállalkozásokra. Jó volt hallani, hogy a biztos úr ezt elismerte, beismerte. Illetve az Európai Bizottság néha e, eszement kezdeményezésekkel fordul hozzánk, e, őrült ötleteiket, pedig egyszerűen félre kellene söpörni. Ezt nem mindig tehetjük meg. A Lisszaboni szerződés lépését követően fontos, hogy a kollégina által felvetett kérdésekre koncentráljunk. A szubszidiaritás és az arányosság állandó jelentéstevőjeként elmondhatom, hogy roppant fontos, hogy a nemzeti parlamentek is teljes értékű szerepet játszanak ebben a folyamatban, de például a megfelelő tolmácsolási lehetőségek és fordítási lehetőségek hiányában ez nem mindig lehetséges. Az hatástanulmányok, az értékelések, a szubszidiaritási teszt mind-mind üdvözlendő, és azt is jó volt látni, hogy a Smart Regulation fogalmának definiálását kéri a képviselő asszony. Fontos, hogy a konzultáció időben konzultáció időben sor kerüljön, és a hatástanulmányt megelőzően már kikérik az Európai Parlament véleményét, ezért fontosnak tartom, hogy az európai intézmények a szubszidiaritás és arányosság elvét teljes mértékben tiszteletben tartsák, a jogszabálytervezeteknek tartalmazniuk kell egy indokolást, hogy miért ilyen jogszabályal és miért most állunk elő, és egy hatástanulmányt minden esetben el kell végezni még hozzá függetlenebb módon az Európai Bizottság a tanulmányokat az szakbizottságainak be kell, hogy nyújtsa rögtön az elején. Pontos, hogy a lehető legpolgárközelibb döntéseket hozzuk. Köszönjük, eh, kollega úr, mondja az elnök. Az EFD frakció nevében másfél percben Messerschmitt úrnak adok szót. Eh, elnök úr, köszönöm a jelentéstevő kitűnő munkáját nagyon sok szempontra hívta fel a figyelmet, és külön köszönetet mondanék azért, hogy az arányosságot és a szubszidiaritást ilyen módon figyelembe vette. A Lisszaboni szerződés által létrehozott feltételek eddig nem teljesültek mindabban, amit a bizottság javasolt. Ha megnézzük azt, hogy a nemzeti parlamenteknek milyen ellenőrzést kell végezniük az arányosság elvében, akkor itt negatív a kép. Hogyha egy adott parlament többsége egy jogalkotást meg akar akadályozni, azért, mert mondjuk mindez ellentmond a szubszidaritás elvének, akkor erre lehetőséget kell teremteni, de a sárga lapok, piros lapok, nem működnek, és igazából ez a nemzeti parlamentek szuverenitását gúnyolja. Én nagyon jónak tartom azt, hogy a jelenlegi vitában ezekre a szempontokra összpontosítunk. A bizottság remélhetőleg egy olyan helyzetbe kerül majd, ahol tiszteletben tartja a tagországokat, és nem pusztán nyugtázza mindazt, amit a tagországok és a tagországi parlamentek a szubszidiaritás elvéről gondolnak. Köszönjük, hogy az elnök másfél percben a független nevében Stojanov úr következik. Köszönöm, elnök úr. Az előttem szólókhoz szeretnék rögtön az elején csatlakozni, és hangsúlyozni a nemzeti parlamentek szerepének fontosságát, hiszen új hatásköröket ruház rájuk a Lisszaboni szerződés, így felléphetnek, hogyha úgy érzik, hogy eh, problémát jelenthet az adott tagállam számára egy jogszabálytervezet. A Lisszaboni szerződés egyik pozitív fejlemények tekintem ezt. Felmerül bennem azonban ezen a ponton, hogy nem csak merő populizmus ez, annak érdekében iktatták ezt bele a szerződésbe, hogy elfogadtassák minél több mindenkivel. Azt halljuk, hogy a nemzeti parlamentek előjogai kiszélesedtek, de ehhez megfelelő eljárásrendeket, eljárásokat is létre kell hozni, le kell fektetni, és a nemzeti parlamentek közötti együttműködést szálait is szorosabbra kell vonni. A nemzeti parlamentek két harmadának kell megszavazni eh, egy döntést. Ez jelentős többséget jelent. Szerintem nem tudjuk alkalmazni ezt az elvet ezen a ponton, ezért egységes eljárásrendre van szükség az Unió egészében. Ez az egyetlen módja annak, hogy ezt a rendelkezést átültessük a gyakorlatban is. Ezért a belga elnökséghez fordulok azzal a kéréssel, hogy a nemzeti parlamentek munkáját segítse ezen a területen. Köszönjük, az egyéni hozzászólók következnek, Masip úrral kezdjük. Köszönöm, elnök úr. Olyan kérdés ez, amely újra és újra felbukkan a napi rendünkön. Évek óta több formában beszéltünk már erről. Emlékszem Monika Frassoni, Medina Ortega úr ez irányú tevékenységére korábbi parlamenti ciklusok alatt. nagyon Geringer de Udenberg asszony munkája előtt le a kalappal, de fontos, hogy lássuk, hogy mi ennek a jelentésnek a, a szelleme pontosan. Fontos, hogy az összes érdekeltet, érintettet az intézményekben dolgozókat bevonjuk ebbe. Ha nem így járunk el, akkor visszatérünk a régi bevált módszerekhez, amikor egymás munkájáról nem tudván feleslegesen és egymásnak ellentmondó döntéseket hoztunk. Jó volt hallani az Európai Bizottság nevében ezeket a az elismerő szavakat, és ha valóban komoly erőfeszítéseket tesznek ezen a téren, akkor sokat tehetnek azért, hogy 25%-kal csökkentsék az adminisztratív tereket. Köszönöm. Simánszki urat nem látom, ezért másfél percben Ehrenhauser úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A szubszidiaritás elvéről szólnék elsősorban. Feltétlenül szükséges, hogy a politika regionális és helyi szinten valósuljon meg elsősorban ugyanis csak ezen a szinten lehet a polgárokat bevonni, a polgárok számára ezen a szinten átlátható a politika, és ezen a szinten lehet őket megnyerni. A szubszidiaritás elvének ez a fő értelme, és ezért is jött létre. Lehet mennyiségi és minőségi szempontok alapján érvelni, de minden azon múlik, hogy ne európai szinten valósuljanak meg a dolgok, ha lehet, hanem minél helyibb szinten. Az, a, ezt a fajta érvelést a szubszidiaritás mögött az dolog értelmét gyakran elhanyagoljuk, és gyakran akaratlanul is olyan dolgokat ragad magához az EU, amit nemzeti szinten kellene és lehetne sokkal hatékonyabban megvalósítani. A szubszidiaritást most már lehet Lisszabon óta ellenőrizni, hogy megvalósul-e. Ezt az ellenőrzési jogot azonban meg kell erősíteni. A nemzeti parlamentek még mindig nem rendelkeznek kellő kompetenciákkal a tekintetben, hogy az EU szabályokat előzetesen ellenőrizik. Ez előre ez csak egy látszat jog, nem élnek vele, nem tudnak vele élni. A szubszidiaritás elvét le kell vinni a nemzeti parlamentekhez, és segíteni kell őket abban, hogy gyakorlatilag is alkalmazni tudják ezeket az új jogokat. Köszönjük szépen! Nem látom Schilders kollégát itt. Nincs itt. Akkor egy percben Kocsusnyik úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálok a jelentésszerzőjének ehhez a jó jelentéshez. Néhány szavam lenne azonban hozzá. Az Európai Bizottság az utóbbi évek során számos pozitív lépést tett annak érdekében, hogy javítsa a jogalkotást. De mégsem lehetünk eléggé elégedettek. Még van hova tovább menni ezen az úton. Rá szeretnék mutatni arra, hogy egy munkacsoport működik már régóta, amely az administratív terhet csökkentését tűzte ki célus, Tojber úr ennek az elnöke, és ez a munkacsoport jelentést írt amelyben összeszámlálja azokat a szakembereket, akik a hatásvizsgálattal foglalkoznak. És most már ugye hatásvizsgálatokat is hatásvizsgálják, ha úgy tetszik, és ez például ugyancsak pénzbe kerül, jó lenne, hogy ha hatékonyan működne és mi támogatnánk működésében ezt a munkacsoportot. Köszönjük szépen! Nem látom a következő felszólalinkat sem, Simanszki urat, Sildelsz asszony továbbra sem. Úgyhogy a spontán felszólalások következnek most. Mindenki egy percet kap. Michels úr először az, aki szót kap. Mészáros úr, pardon. Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem a

a jogalkotás minőségének javítását várjuk, de sajnos a jegyzőkönyv protokoll nem működik. A regionális és nemzeti parlamentek szavát továbbra sem halljuk a új szerződés életbe lépése óta. 26 jogalkotási kezdeményezéssel fordult a nemzeti parlamentekhez, a 27 tagállam mindegyikéhez, mindösszesen azonban 52 választ reakciót kaptak. Ez édes kevés. Itt láthatjuk a táblázatban, hogy az egyes országok hányszor reagáltak. 15-tel kiemelkedik a portugál parlament például, míg mondjuk Ausztria vagy Csehország csak egy-két reakcióval szerepel ezen. Pedig fontos, hogy megvalósuljon ez, közben az elnök megszakítja a hozzászólót Rübik úr. Paldies, Elnök úr! Pozitívan értékelem mindazt, amit eh, a jelentés hangsúlyoz. Az Európai Parlament és az Európai Unió kiáll az emberi jogok mellett, illetve ezt megteszi nem csak az Európai Unión belül, hanem kívül is, akkor ez számunkra is nagyon fontos. Úgy érzem, hogy az ellenőrzés hiányos. nem kerül ellenőrzésre mindaz megfelelően, ami történik az emberi jogok védelme érdekében. Október 2-án országban, és én lett országot képviselem, parlamenti választásokra kerül majd sor. Ezeken a parlamenti választásokon és az, és az ennek megszakítja a hozzászólót, lejárt az ideje, következő képviselő következik vážený pán predseda komisie úvodom by som chcel oceniť Köszönöm. Elnök úr, először is azt szeretném azt e, kiemelni, hogy mennyire összetett a jogalkotási környezet, és mennyire fontos ennek egyszerűsítése. Nehéz feladat ez, ezt elismerem, hiszen a tagállamok jogrendjek közötti óriási különbségek és összeegyeztethetetlenségek eh, megnehezítik ezt a feladatot, ugyanakkor a jogbiztonság mm, mindenek előtt eh, célunk kell, hogy legyen ennek garantálása. Az Európai Bizottságnak éppen ezért sokkal keményebben kell dolgoznia azon, hogy a jogalkotás megfelelő eljárásrendjét kövesse, és hogy átláthatóbb, érthetőbb nek a jogszabályok mindenki számára. Fontos feladat az is, hogy jól működő, akreditált képzőintézmények. Ezen a ponton az elnök megint megszakítja. Hozzászólt Bronz úr következik. Köszönöm, elnök úr a jogalkotás, ahogy ezen ház falai között eh, folyik, mint hogyha azt a célt szolgálné, hogy az egyes képviselők ne, tudjanak, ne tudják ezt befolyásolni. Az egyéni módosítókat teljesen átdolgozzák, összedolgozzák, eh, felosztják az utolsó pillanatban. A nagy frakciók eh, tagjai gondolkodás nélkül követik az instrukciókat, a párt utasításokat, azonban a kisebb frakciók és egyéni képviselők, akik eh, végig hajlandóak gondolkodni azon, hogy pontosan miről szól a jogszabály, eh, az utolsó pillanatban a jelen helyzetben nem tudnak eh, igazán egyéni döntéseket hozni. Ez méltatlan egy demokratikus intézményhez. Köszönjük, kedves kollega úr! A jog a házszabály értelmében a spontán felszólalásra között csak öt képviselőnek adhatok szót, de még ketten kértek szót, és mivel nem vagyunk igazán késésben, ezért most megengedem még kettő képviselőnek, hogy hozzászóljon, parancsoljon asszony. Gratululj! Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálok a jelentés szerzőjének ehhez a kiváló jelentéshez. Jól ismeri föl annak a szükségességét, hogy a jog jól érthető legyen. De az ilyen jelentések, nyilatkozatok maguk is bonyolult szövegezésűek, és mi olyas, olyan sok olyan szöveget gyártunk továbbra is, amelyek a halandók számára teljesen érthetetlenek. Sok értelmetlen és nem fontos dologról nyilatkozunk bonyolultan, jogi bigfa Márpedig, ha emberi jogsértésekről beszélünk, akkor ezek konkrét dolgok, és ezekről ilyen stílusban írni tulajdonképpen bűn. Satlakozom tehát ehhez a törekvéshez, hogy világos, érthető nyelven fogalmazzuk meg azt, amit politikailag akarunk, eldöntöttünk. Legyenek olvashatóak a szövegek. Elnök, köszönöm szépen. Kedves kollégák, akkor ezzel befejezzük a spontán A Zeborszka asszonynak azonban még szót adok. Köszönöm szépen elnök úr a szót, tisztelt biztos úr. Alaposan átolvastam ezt a nagyon értekes szöveget, és figyelmesen hallgattam kollégáimat, Geringer asszonyt különösen, és Sefcsovics biztos urat. Köszönöm, hogy elmondták azt, amit elmondták. Helyesnek tartom, hogy a bizottság létrehozott egy magas szintű munkacsoportot, amely a jogszabályok megfogalmazását felügyeli. Minden országnak ugyanis saját jogszabályírási hagyománya van, bizonyos nyelvezeteket követnek az egyes tagállamok, de azt, hogy Edmund Steiber, aki ismert kiemelkedő német politikus lett ennek a csoportnak az elnöke, garancia arra, hogy a munkacsoport munkáját hatékonyan végezze Gratulálok ehhez a döntéshez és a munkacsoport működéséhez. Köszönöm szépen. Ezzel akkor lezárom a spontán felszólalásokat, és visszaadom biztos úrnak, alelnök úrnak a szót. Thank you very much. Uh, Köszönöm, elnök úr. Megpróbálok reagálni a feltett kérdésekre a rendelkezésemre álló idő kereten belül. Először is hagyd mondja köszönetet minden képviselőnek, a, a, eh, miért támogatásukról biztosítottak. Valóban az Unióban közös célunk a jogszabályalkotás, jogalkotás minőségének javítása. Köszönöm az előadónak, is, hogy rávilágított, hogy a bizottsági hatástolmányokkal hogyan lehet együttműködni. Az IMCO szakbizottság kiváló precedenst teremtett e téren. Ilyen rendszeres e, együttműködés a hatástalomány korai szakaszában már azt a célt szolgálhatja, hogy a hatástalományok minőségét tovább javítsuk, amelyeket már rögtön a jogalkotási javaslattal együtt benyújthatunk. Fontos, és örültem, hogy felhívja erre a figyelmet az előttünk fekvő jelentés, az, hogy foglalkoznunk kell a javaslatok illetve az a módosít, annak módosításainak a hatásával is, hiszen ezek jelentősen befolyásolhatják az eredeti javaslat célját és hatását. Valóban független kell, hogy legyen a hatástanulmány, így nyerje el igazán értelmét, a bizottság erre törekszik a Stoiber csoporttal. A hatástanulmányi bizottság teljesen új kultúrát teremt az Európai Bizottságban. A javaslatok több mint 30%-át visszadobja ez a hatástanulmányi bizottság, éppen azért, hogy javítsunk a jogszabálytervezeteken, a KKV-k neve többször elhangzott. Valóban az adminisztratív terhek csökkentése fontos és kívánatos, különösen a kis és középvállalkozások számára, akik a belső piac gerincét, az unió gazdaságának gerincét adják. A 25%-os administratív tercsökhentési célt mindenképpen tartani fogjuk, erről biztosíthatom önöket lassan kifogyok az időből, ezért nem marad más hátra, mint hogy mindenkinek köszönetet mondjak. Remélem, hogy ezen a téren is a jövőben egyen tudunk, együtt tudunk majd működni. Az a matter of fact... Biztos úr, mondja az elnök, az Európai Bizottságnak nincsen időkorlátja, eh, tehát önkorlátozás eh, szemtani lehetünk, ezért eh, csak gratulálni tudok önnek. Végre egy biztos, aki az önkorlátozás kiváló intézményével él a e ház falai között, de ténykérdés, hogy az ön hozzászólási ideje nem korlátozott, most pedig az előadónak Keringer, de Oldenberg asszonynak adom meg a szót parancsolja. Végezetül Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani a gyümölcsöző vitáért, és biztos úrnak is köszönetet szeretnék mondani. Nagyon örülök annak, hogy alkalmam volt ebben az évben a jelentésre, a jobb jogalkotásról foglalkozni. Hiszen ez az első év a Lisszaboni szerződés hatályba lépése után, illetve az Európa 2020-as stratégia első éve is. Sok érdekcsoporttal volt alkalmam találkozni, mind a munkavállalók, mind a szakszervezetek, mind az ipar részéről, illetve az etukkal is. A jogi szakbizottságban rendszeresen szavaztunk, és úgy érzem, hogy sikerült jó kompromisszumot kidolgoznunk, és ezzel az összes frakció szempontjait figyelembe vennünk. Nagyon szépen köszönöm a rendkívül jó frakciókon átnyúló együttműködést, azt gondolom, hogy ritkán van ilyenben élményünk. Köszönöm mindenkinek a részételt a vitán. Köszönöm, mondja az elnök, Lídia. Gratulálunk a munkáthoz. Ezzel lezárjuk ezt a vitapontot. A szavazásra 12.